a kirakodási kötelezettségek témája, a fogások kirakodásra vonatkozó kötelezettség, Kadek úr, négy percben. Madame la Présidente, Monsieur le Commissaire. Tisztelt elnök asszony, tisztelt biztos úr, tisztelt kollégák, mint egy két hónapon keresztül a halászokkal és a nemzeti hatóságokkal a reformról tárgyaltunk, amely fölforgatja az eddigi közös halászati politika szabályait. Mindig is elmondtam, és most is e, megismétlem, hogy nagyon nehéz lesz ezt megvalósítani, különösen a a kis halászok számára, illetve a több, halászat, több halfaj halászatával foglalkozók számára. Vannak jogalkotási javaslatok, amelyeknek azonban a gazdasági környezetvédelmi és szociális hatásait meg kell vizsgálni hiszen az intézkedés kirakodási kötelezettséget ír elő, illetve a szelektivitást helyezi előtérbe. Látjuk ugye, hogy nagyon nehéz lesz ennek a megvalósítása. Közös aggályunk egyrészt az erőforrások megvédése, másrészt fenntartható gazdasági tevékenység folytatása, illetve a szelektivitás előtérbe helyezése. A trialógus során sikerült csökkenteni a negatív hatásokat. A bizottság jelentést fog készíteni minden évben, és ebben a problémák, a nehézségek lesznek majd felsorolva, és megpróbálunk megoldásokat találni erre. 2017. januárjában lép életbe a kirakodási kötelezettség, így lehetőséget hagy a halászati ágazat számára a felkészülésre, illetve arra, hogy a megvalósítást előkészítsék. Nagyon fontos, hogy a tagállamok is felkészüljenek és gyengült a, a kirakodási kötelezettség bizonyos mértékben. Az előző viták során ugye a balti tenger több éves gazdálkodási tervéről volt szó, ez rendkívül fontos, mindenki elmondta, ez lesz az első a közös halászati politika sorában, és ahogyan a kollégák is elmondták, modell lesz az minden más területet, terület számára. Azonban bizonyos tagállamok hozzáállása aggodalomra ad okot, hiszen a parlament előr jogait nem, hagyja, nem vették figyelembe. például Venezuela esetében azt látjuk, hogy az együtt, a többi vers gazdálkodási terv együtt döntését megkérdőjelezik e, ebben a tekintetben, aztán ott van Spanyolország esete, itt is a rendes jogalkotási szabályok kérdőjeleződnek meg, és a többi éves nem fogadta el a tanács. Azt látjuk tehát, hogy oda kell figyelni a tanács és a parlament közötti bizalom kérdésére, mert Franciaország, illetve Spanyolország ezt megingatja. Ezt a szerződés megsértését nagymértékben elítélem, és a tanács egy észszerű álláspontot fogadott el egészen a végsőkig megvédeném az Európai Parlament előjogait egy ilyen intézményközi konfliktusban. Köszönöm szépen. Nun hat das Wort Herr... Köszönöm. Most pedig Vella biztos úrat fordulok. Kérem, hogy tartsa be három perces időt. Igen, tisztelt elnök asszony, Kadek úr. A kirakodási kötelezettség a közös reformnak egy fontos eleme igen, a hal visszadobása a tengerbe egy negatív hírnevet jelent az ágazat számára. Egyébként káros hatással jár az ökoszisztémára, és a halászat fennmaradását is veszélyezteti. Az omnibus, amelyről szavazzunk, egy fontos lépést jelent, és jog, jogilag egyértelmű helyzetet teremt majd, és az ágazat számára lehetővé teszi, hogy bevezessük a kirakodási kötelezettséget. Kadek úrnak külön szeretnék köszönetet mondani, és az árnyék előadóknak is a kemény munkáért, és hogy készek voltak kompromisszumokat találni. Örülök annak, hogy a végén sikerült megállapodásra jutni, amit az összes érintett fél el tud fogadni. A kompromisszumos szöveg tükrözi a legfontosabb alapelemeket, e, abból, amit eredetileg javasoltunk, a lényegi dolgok átkerültek. hogy szeretnénk az egyértelmű jogi helyzetet, e, és e, E, ami nem volt konzisztens, azt kiemeljük az eddigi, és kétértelmű volt, azt kiemeljük az eddigi jogszabályból, és lehetővé tesszük a megfelelő jogszabályi végrehajtásokat is. A következő lépésekben az észak-keleti és dél-nyugati területeken és az északi tengeren nem sokára át kell ültetni ezt gyakorlatba. Ezért az omnibusra szükségünk van. Örömmel számolhatok be arról, hogy a visszadobási számok jól alakulnak az utóbbi időben és az első tapasztalatokból, amit tanultunk 2015-tel kapcsolatban, itt igyekeznek átalakítani ezeket a kötelezettségeket, kirakodási kötelezettségeké, és folytatjuk a munkát. A tagállamok egyre inkább alkalmazzák az új szabályokat és az közös ajánlásokat a bizottság és, az, és a tagállamok jól működnek együtt, azt hiszem jó irányba haladunk, és megszületnek majd a tervek a végrehajtás előtt, és a következő lépésben mi történik. Igen, szoros kapcsolatban vagyunk az ágazattal és a nemzeti hatóságokkal, és készek vagyunk megfelelő szakpolitikai eszközökkel rendelkezésre állni és eszmecserét folytatunk a tanácsadó testülettel is, hogy létrejöjjön egy olyan bizottság, amely szorosan figyelemmel kíséri a kirakodási kötelezettségek bevezetését. Az omnibus rendelet, ha nincs meg, egyenlőre nem lépett hatályba, nem hallottunk túlzott nehézségekkel, itt néhány eh, tisztázási igény jelentkezett a tagállamok részéről és eh, a tanácsadó testületekről, de ezek nem voltak túl fontos témák. Az együttműködés úgy tűnik eh, jó a különböző tagállamok ellenőrei között, regionális szinten is, de összességében az információink azt mutatják, hogy a halászok betartják a szabályokat. Végül szeretném elmondani, hogy a felelősség teljes hozzáállás igen kedvezőnek tűnik számunkra a tagállamok szintjén és az ágazatban, és reméljük, hogy ez így marad a jövőben is. Köszönöm szépen, mondja az elnök. Most pedig a frakciók szónokai következnek először két percben a néppárt nevében Matór. Köszönöm szépen, elnök asszony. Az, ez a halászati politika reform új helyzet elé állítja Európát, eh, vagyis eh, és erre jó példa a kirakodási kötelezettség. Van, akinek ez jobban tetszik, másoknak nem, de ez egy olyan valóság, amiből ki kell indulnunk, amit fel kell vállalnunk. A fenntartható halászat a cél ahhoz, hogy ezt elérjük, azt is tudnunk kell, hogy intézkedéseket kell hoznunk, amelyek ezeket a változásokat foganatosítják. Rugalmas változásokra van szükség, hogy a halászok alkalmazkodni tudjanak az új körülményekhez, és ez a parlament által létrehozott megállapodás szempontjából nagyon nagy előrelépés, már ami az, az alkalmazkodási időszakot illeti és ez megfelelő tudományos elemzéseken kell, hogy alapuljon. Az omnibus megállapodás nagyon hasznos a szabályok kialakításában, és ez 180 fokos fordulatot jelent az eddigi halászati politikához képest. Ez nagy előrelépés, intézkedésekre van szükség, és ehhez mindenkinek az egyetértésére. Ahogyan a bizottság is mondta, a kirakodási kötelezettség már az átalakulásnak, az átmenetnek a jele. A regionális tervek is nagyon kívánatosak, ezeknek a bevezetése. A tudományos világ szereplői, a halászati szervezetek véleményét is figyelembe kell venni és eh, egyértelműbb megközelítése van szükség homogén eh, szabályozásra, amely egyértelmű már az alkalmazás első hónapjaitól kezdve. Mindannyian szerepet kívánunk vállalni ebben a folyamatban, hogy a jövőben is fenntartható legyen a halászat, amely a munka erőpiac és Európa jövője szempontjából kulcsfontosságú. Köszönöm szépen. Most pedig a szocialisták és demokraták nevében Ulrike Rodoszt Elnök asszony, kedves kollégák, a kirakodási kötelezettséget azért vezették be, hogy a nem kívánt fogások vissza visszadobását megakadályozzuk, ezek vagy kisméretűek, vagy nem megfelelő fajtájúak. Ez egy erőforrás pazarlás természetesen, és fatális következményekkel jár a biológiai diverzitás szempontjából számos halál, halnál egyébként megölték a halakat, amikor járulékos fogásnak tekintették őket, amiket nem kívántak. Éppen ezért itt lépnünk kellett, az idővágó szabályozás nem volt megfelelő. Itt referencia elméretekről beszélünk, az összetételről, a visszadobás lehetőségeiről, és akár halászati tilalomról is beszélhetünk. Az alaprendeletben bevezettünk egy naptárat is azért, hogy hogy világosabbá tegyük a halászatok számára, hogy történik az átállás. Most a lehető leggyorsabban kell ezt végrehajtani. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, mondja az elnök. Az ECR nevében Rózsa Tomasics asszony koje predlaže izvjestitelj jer držim kako ovakva omnibus uredba mora imati jasan cilj što bi u ovom slučaju bilo postupno usklađeno. Az omnibus rendeletnek egyértelmű céllal kell rendelkezni, ez pedig a kirakodási kötelezettség harmonizációja. Úgy gondolom, hogy az átültetési időszak, amely most kettő év, észszerű, ez lehetővé teszi, hogy a halászati politikai változásaihoz igazodjanak a halászok, és örülök annak, hogy ö, Horvátország derogációt kapott, 5%-ban. Ez nagyon hasznos lesz. És annak is örülök, hogy a megfelelő halászati eszközök lehetővé teszik a szelektivitást, és a horvát halászok súlyos nehézségekkel kell, hogy szembenézzenek, a derogáció azonban nagy könnyítést jelent. Fontosnak tartom ezt a javaslatot, és mellette fogok szavazni. Köszönöm szépen. Az Alden nevében Nikolaj asszony. Másfél percben. A célja a kirakodási kötelezettségnek eh, általános és nagyon alul fenntartható halászat, a mortalitás csökkentése, az erőforrás kímélő kezelése. Ezek természetesen fontos értékek az új szakpolitikában, de a csomag, a jogalkotási csomagot 2013 vége felé fogadták el, 2011-ben hatályba akarták léptetni, de még mindig csúszunk egyelőre, késünk ezzel. Szerintem fontos, hogy holnap szavazzunk erről, és meg kell állapodnunk az új politikában és a rendelet szövegével. Az a tény, hogy a kirakodási kötelezettség egy átmeneti időszakhoz kötött, lehetővé teszi, hogy jól alkalmazzuk, ugyanis a kirakodási kötelezettség Európában lehetővé teszi, hogy sikeressé tegyük ezt a politikát. Az Európai Parlament azonban konstruktív megközelítést alkalmazott, és mérsékelni kívánt bizonyos súlyos hatásokat. Egyébként a tanácsal folytatott tárgyalások során ezekre külön rámutattunk, reméljük, hogy sikeresek leszünk, bár vannak kételjeink. Gyakorlatban Szeretném aláhúzni, amit Kadek kollégám mondott, számos tagállam nem volt elégedett az új megközelítéssel. A kötelesség minden esetre az, hogy támogassuk ezt a dolgot, mert ez fontos a szakpolitika érdekében is. Köszönöm szépen. A következő hozzászóló a GUE NGL nevében Nyíriáda asszony. Köszönöm, Köszönöm szépen. A rendelet tervezettet eh, azért eh, alakították ki, mert nagyon sok volt a visszadobás, és eh, ez környezetileg nem fenntartható gyakorlat. Nagyon fontos, hogy minél hamarabb megoldást találjunk erre a problémára. Az is nagyon fontos, hogy a kis kézműves halászokat is védjük, akik a szabályozástól szenvednek. Nagyon remélem, hogy rájuk nem lesz negatív hatással ez ne, ezek a rendelkezések. Nagyon technikai rendeletről van szó. Biztosítani kell, hogy az adminisztre, adminisztratív terhek ne legyenek túlzottak a halászok számára. A kirakodási kötelezettséget fokozatosan kell bevezetni, nagyon fontos, hogy a szabályozás középpontjába a halászt állítsuk. Sokszor sajnos nem ez a helyzet. És sokszor nem is tudjuk, hogy mi lenne az érdeke a halászoknak. Köszönöm szépen, Engström asszony. Nincs jelen az öldek nevében, vagyis szót adok az EFDD-nek, Louis Bourza. Parancsoljon. Uh, uh, Köszönöm szépen a közös halászati politika mint politika a gyakorlatban fenntarthatatlan és indokolhatatlan. A legutóbbi parlamenti ciklus uh, reformot hajtott végre, de inkább katasztrófáról beszélnék. Lehet, hogy ez egy kicsit kevésbé katasztrofális most, de ezt csak az a Titanic katasztrófájához tudom hasonlítani. A visszadobások gyakorlatát meg kell állítani, de őszintén ez a kirakodási kötelezettség nem oldja meg a helyzetet, ez egy korlátozott megoldás. A politikát dekollektivizálni kell, és az óriási francia-spanyol flottákat vissza kell építeni, akik a, a, az adófizetők költségére halásznak. Kérdezem, hogy sikerült-e már valamit tenni ennek érdekében? Nem. A briteknek tudniuk kell, hogy a brit politikai elit megint cserben hagyja őket, és ezt az alapigasságot sajnos semmi nem enyhíti. Köszönöm. Köszönöm szépen. Goden asszony a függetlenek nevében. Köszönöm szépen. Nem megvalósítható a kifogási rendelet. A technikai kitételek rendkívül nehézek a kisalászok számára, illetve ezek plusz utakat is jelentenek a hajók számára. hogyha benne maradnak a jelenlegi kitételek, nem tudom, hogy kinek hoz ez profitot. A megoldás az lenne, hogy a visszadobásokat csökkentsük, és valamilyen új eszköz háló használatával érhetjük ezt el. Szerintem a kis halászok számára egy átmeneti időszakot, egy derogációs időszakot kellene biztosítani, így az eszköztárukat javíthatják, illetve megváltoztathatják, és mivel itt egy rendeletnek való megfelelésről van szó, ezt kívánatosnak tartom. Köszönöm szépen. La prohibición de descarte significa un giro muy importante en la gestión de la pesca en Europa a kirakadási kötelezettség nagyon fontos előre lépés. A halászoknak eh, technikailag alkalmazkodniuk kell ez az új rendelkezéshez, és ez a kézműves halászoknak nagy nehézséget okoz. Az ellentmondásokat eh, ki kell küszöbölni a technikai és ellenőrzési intézkedések és az új kirakodási kötelezettség között. Ez a megállapodás nagyon fontos, hogy eh, rugalmasságot és rugalmas mozgásteret hagyjon. Az is fontos, hogy a kirakodott mennyiségek valószínűleg nagyon korlátozottak lesznek. A bizottság eredeti javaslathoz képest még módosításokra van szükség, hogy az európai halászati flotta megfeleljen az új követelményeknek. Ehhez időre van szükség, alkalmazkodási időre, és például hazámban, Galiciában van a legnagyobb halászati flotta Európában, és az, hogy minden fogást ki kell rakodni, ez azt jelenti, hogy új eszközöket kell használniuk, és különösen ez a kézműves halászoknak okozhat gondot az átállás. Ezért az új követelmények alkalmazására időt kell hagyni. Végül még elmondanám, elmondanám, hogy a kirakodási kötelezettség kiigazításokat követel a halászati politikában is. Például a aki osztást is érinti ez, olyan gazdálkodási tervre épülnek a jelenlegi kvóták, amelyek lehetővé teszik a visszadobást. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, most úgy egy percben. Clara Joaquinia Garcia. Köszönöm szépen, elnök asszony. Az omnibus rendelet, amely a kirakodást szabályozza, ahogyan már elhangzott, de úgy gondolom, hogy még egyszer hangsúlyozni kell, nagyon fontos előrelépés az új közösségi halászati politikában vitán felül áll, hogy a visszadobása gyakorlatát meg kell szüntetni. Ez a rendelet bevezeti azt a kötelezettséget a balti és balti tengeren és a és ebben az évben ezt már be kell vezetniük. És egy előző felszólaló is mondta, hogy ez nagyon fontos és radikális lépés, a gyakorban, gyakorlatban azonban nehéz alkalmazni. Biztos úr, elmondanám, hogy én számomra nagyon aggasztó, hogy a halászati ágazatban mennyire kevés információ áll a halászok rendelkezésére. Ők nincsenek itt Brüsszelben. A halászok és a hajóépítők nem rendelkeznek elég információval ahhoz, hogy ezeket az új kötelezettségeket teljesíteni tudják. Köszönöm. Köszönöm szépen. A következő hozzászól James Nicholson egy percben. Köszönöm szépen, elnök asszony. Az ágazat komoly kihívásokkal találkozik Európában természetesen más ágazatokhoz hasonlóan, és itt az a kihívás, hogy többet kell tenni a kevesebb értés. egy fenntart, fent kell tartani ezt a halászati ágazatot, de Európa nagyon sok mindent tud tenni szerintem. 2013. decemberében fogadták el ezt az új szakpolitikát. Itt arról van szó, hogy kirakodásra köteleznék a, a halászok, és ez az, amit követeltek akkor, és most úgy látszik meg is valósul lassan, úgy látszik hosszú ideig tart időnként a végrehajtás. Abban bízunk, hogy a hosszú távú kilátások jók lesznek az ágazat számára. Nagyon örülök annak, hogy a parlament rugalmasnak mutatkozott, amit a véleményben egy kis fejtettem. Igenis, alkalmazkodni kell a jövőhöz, rugalmasnak kell lenni és abban bízom, hogy sikeresek tudunk lenni, és az egész ágazat számára jobb eredményeket tudunk elérni így. Köszönöm szépen. Ilyen Hedgeston szintén egy percben. Uh, President, uh, Commissioner, uh, let's not forget that the... Tisztelt elnök úr, tisztelt biztos úr, ne felejtsük el, hogy a CFP volt az egyik, az egyik oka a rugalmasság hiányának, illetve a visszadobásoknak. Mindenki véget szeretne ennek vetni, különösen a halászok, akik a döglött halakat vissza kell, hogy dobják a tengerbe. Szerintem a kirakodási kötelezettség csak akkor lesz sikeres, hogyha halászat specifikus és regionális módon valósul meg. Nagyon nehéz lesz ezt megvalósítani. Gondolok itt például Skóciára, és nagyon örülök annak, hogy az a rendelet megvalósítására derogációs időszak született. Rugalmasságra van szükség, a kóta megszüntetésének megszüntetése miatt, és nagyon fontos, hogy a, a hal mortalitást csökkentsük, és ne csak a parti problémákat oldjuk meg. Köszönöm. Köszönöm szépen, Márko Fronte úr, egy percben. Köszönöm szépen, elnök asszony. A kilakodási kötelezettség egy fontos lépést jelent a közös halászati politikában. Ezzel meg lehet szüntetni a visszadobásokat. Szerintem ez egy fontos lépés mindenképpen. Ezért is kellett alaposan ezt megtárgyalni. Hosszú, bonyolult tárgyalások voltak szükségesek, de azt hiszem, hogy részben az esélyt el is szalasztottuk ugyanis nem tudjuk teljesíteni az elvárásokat teljes mértékben. A rendelet tulajdonképpeni értékét itt alásták többen a halászat. Egyre inkább tudományos adatokon nyugszik, éppen azért a gazdálkodási szabály igazából a kis halászoknak nehézséget jelent, hogyha 50 kg-nál kevesebbet fognak, és ez eh, igazából súlyos nehézségeket jelent számukra. Szerintem itt ezt komolyabban kellett volna venni, és átfogóban megközelíteni. Köszönöm szépen, Ricardo Santos úr. Nagyon fontosnak tartom, hogy biztosítsuk, hogy ez a rendelet erőrelépést jelentsen az új eh, közös halászati politika kialakításában és a fenntarthatóság elérésében. Korábban eh, az állományok számításában a visszadobásokat figyelembe vették. Politikai szempontból ez az új megközelítés nagyon fontos, és ennek lesznek járulékos hatásai is, amelyeket nem szabad szem előtt téveszteni. Megfelelő kontextusba kell ezt helyezni. Portugáliában eh, nagyon sajátos halászati tevékenység folyik. Hiszünk a hagyományos halászatunk, kézműves halászatunk fenntartásában. Köszönöm szépen. Köszönöm az utolsó hozzászóló ziáj előtt Julie Görling egy percben. I'm pleased finally to be in a position to... Köszönöm szépen, nagyon örülök annak, hogy elfogadhatjuk ezt a jelentést. Köszönöm szépen Kadek úrnak a kemény munkát. Sajnálattal veszem tudomásul a késlekedést, hiszen nagyon hasznos lett volna, hogyha már ez év elején életbe léphetett volna ez a rendelet, és nagyon remélem, hogy a halászok nem veszítik el a bizalmukat a késlekedés miatt az Európai Parlamentben. A jelenlegi helyzetben ez csak egy gyors megoldás, és remélem, hogy a bizottság majd kiteljesíti ezt a gyakorlatot, és megfelelő intézkedéseket javasol a CFP reformja kapcsán azt mondhatom, hogy a visszadobási tiradom, tilalom volt az egyik olyan intézkedés, amelyet üdvözöltek a választópolgárok. Nagyon fontosnak tartom, hogy ezen a területen a CFP kérdésében az ambícióinkat ne tévesszük szem elől. Köszönöm. Most pedig a kegyziai eljárás következik. Jaroslav Valence az első hozzászóló egy percben. Köszönöm szépen. Elnök asszony, hölgyeim és uraim, a visszadobás tilalma egy fontos pillér a közös halászati politikának. Az összes fogás 23%-a visszadobás. Prioritást kell tehát adni annak, hogy ezzel szembeszálljunk. Ezért az összes lehalászott vagy kihalászott fajt óvni kell ami pedig a referenciaértékeket és a minimális méreteket illeti, a kvótákat illeti, ezt tudatosítani kell, jobban kell gazdálkodni az állományosokkal, és a pazarlás mindenképpen meg kell szüntetni. Vagyis az előadó élvezi a támogatásomat. Köszönöm szépen a következő hozzászól. Dorófon Szulicasz. Egy percben. Elnézést. Úgy tűnik, hogy nem ennél a témánál szerettem volna a spontán felszólalók körében szólni. Köszönöm szépen. Akkor Colbert úrnak adom meg a szót. Ön ugye most szeretne beszélni? No? Nem. Rendben, akkor önt is kihúzom a listáról. Notis Marias úr a következő. Η υποχρέωση εκφόρτωσης αποτελεί θεμελιώδη αλλαγή στην αλλιευτική δραστηριότητα και το 2010. Nagyon fontos előrelépés a halászati politikában a kirakodási kötelezettség. 2015 év, kulcsév lesz a halászati politikában és a fenntartható halászat megteremtésében a környezetvédelem célja, illetve az állományok fenntartásának célja nagyon lényeges a fenntarthatóság szempontjából. Fontos figyelembe venni a gazdasági társadalmi következményeket a tagállamok számára és a kézműves halászat, halászok számára is. Ezért segíteni kell a kis halászoknak, hogy megfelelően alkalmazkodni tudjanak az új szabályozáshoz, és megfelelő befektetéseket tudjanak eszközölni. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Ide, Izabel Tomás asszonynak adom meg a szót, mert az előbb kérte a szót, úgyhogy most ön jön. Köszönöm elnök asszony, elnézést biztos úr a Költségvetési Bizottságban voltam, szavaznom kellett. Biztos úr, kedves kollégák, a közös halászati politika egyik uh, szlogenjéről beszélünk, uh, hogy a valóságnak kell megfelelni. Sajnálatos módon ez a valóság nem a nulla, uh, nem azt mutatja, hogy nulla százalékot dobunk vissza, nagyon sok mondat, nagyon sok olyan dolgot is uh, kihalásznak, és aztán kirakodnak, amit nem kellene. Az igazi problémákkal kell szembenézni, és ezekre kell jó megoldásokat találni. A szelektív halászat, a szelektív halászati gyakorlatok segíthetnek abban, hogy a halállományokat ne tegyük tönkre. Az például, hogy halis te hát, alakítjuk át ezeket a kifogott halkat, szerintem ez nem jó megoldás, éppen ezért alapvetően ezt a kirakodási kötelezettséget alapvetően át kell értékelni, hogy ez milyen hatással lesz a halászok mindennapi munkájára és életére, hiszen alapvetően ők tudják, hogy ez mit jelent számukra. Következő Iván Jakovcsics kolléga. Köszönöm szépen, elnök asszony. Tisztelt kollégáim! Szeretném elmondani, hogy nagyon sok halászattal foglalkozó barátom van, és Porecs városából származik legjobb gyerekkori barátom, ő is halász, és ő mindig azt szoktam mondani, hogy a halászok, szkeptikusok kétlelkednek, nem bíznak a törvényhozókban szeretném akkor most az ő szerepüket játszani, és én is kételkedni abban, hogy ez vajon hogy végződik ez a jogalkotás. Szeretném én is elhinni, hogy a kirakodási kötelezettség egyenlő a fenntartható halászattal. De hadd kételkedjek, hadd ne legyek biztos abban, hogy ez így lesz illetve így van. Azt aláhúznám minden esetre, hogy a rugalmasság elvét és az átmeneti ö, időszakot ö, nagyon fontosnak tartom, de talán az átmeneti időszak lesz az, ami a kis halászok helyzetét néhány évvel később egy kicsit meg fogja majd tudni könnyíteni. Köszönöm. Köszönöm szépen. Ugyan csak egy percre következik. Köszönöm szépen. Köszönöm. Ez egy nem fenntartható gyakorlat, el kell ezt utasítani, de sokan másképp látják ezt a gyakorlatot. Gyakran előfordul az, hogy ezen halaknak nincsen kereskedelmi értéke. Nagyon fontos az, hogy megértsük azt, hogy itt nagyon különböző helyzetek vannak az európai halászatban, meg kell értenünk azt, hogy ezen szabályok alkalmazása különböző aspektusokhoz vezethet. Vannak kis halászatok, vagy akár ipari méretű halászatok északon, és vannak olyan kérdések, amelyeket nem sikerült még megválaszolni. A halászati delegációban is ezt láthattuk, Nagyon sok kérdés van, amelyről még beszélnünk kell, akkor, amikor a közös halászti politikáról beszélünk, akkoriban is, mikor a közös halászati politikáról beszéltünk, benyújtottunk módosítókat, de akkor a többség ezt akadályozta. Elnök, köszönöm szépen. Az utolsó hozzászóló Igó Soltes képviselő lesz. Hvala za besedo. Torej, köszönöm. Köszönöm elnök asszony a szót. Miről beszélünk itt? Egy olyan rendelettervezetről, amely a gazdasági, szociális és környezetvédelmi célokat kíván elérni, ugyanakkor nem annyira úgy vannak a dolgok, mint ahogy az Európai Bizottság állítja. Ezek a szabályok ugyanis nagyon távol állnak a valóságtól, a mindennapi gyakorlattól, éppen ezért felmerül bennem a kérdés, hogy milyen mértékben tudjuk majd ezeket átültetni a gyakorlatba mennyire alkalmazhatóak ezek a szabályok, vagy mennyire elrugaszkodottak a valóságtól. Fennáll a veszélye annak, hogy több kárt okoznak, mint amennyi hasznot hoznak ezek. Éppen ezért úgy érzem, hogy a halászokkal kell konzultálni, az ő segítségükkel tudjuk azt az információt begyűjteni, amely alapján elemezhetjük azt, hogy valóban fenntarthatóvá váljon az európai halászat. Köszönöm. Köszönöm szépen. Most ismét megadom Bella biztos úrnak a szót, mégpedig két percben, ha lehet. Thank you, Madam President, and Köszönöm szépen, elnök asszony, és köszönöm szépen mindenkinek ezt az érdekes vitát. Néhányan ismét felhívták a figyelmünket azokra a kihívásokra, amely a halászati politika reformjának megvalósításával kapcsolatban emelkedtek ki. Mindannyian közös érdeke az, hogy a halászatot megerősítsük és fenntartható iparágát tegyük. Tehát meg kell felelnünk a kihívásoknak, és együtt kell cselekednünk annak érdekében, hogy ezt a fontos ágazatot, a halászatot megerősítsük. Az átmenet, ahogy többen is említették, az átmenet a kidobástól a kirakodásig ö, hosszú, de az a legfontosabb célunk, hogy megpróbáljuk csökkenteni a mellékes fogásokat, járulékos fogásokat, amennyire csak lehet, és így tudunk szelektíve, eh, szelektívebben dolgozni, és pontosan a kirakodási kötelezettség az, amely ezt alá fogja támasztani. Azt sem szabad elfelejtenünk, hogy míg az iparágat védjük, ezt a eh, hosszú távú fenntarthatóság és maguk a halászok érdekében tesszük. Néhányan megemlítették a rugalmasság igényét, valóban e, ezeknek a rendelkezéseknek, a de minimis rendelkezéseknek az értelmében ez e, létre is fog jönni. És ahogy többen megemlítették, a gyűjtőrendelet időleges, e, a technikai intézkedések és más több éves tervek követni fogják majd ezt, és más jogszabályok is fognak még ezen a területen születni, tehát nem hagyjuk magukra a halászokat. Szeretnék emlékeztetni arra, hogy a több éves pénzügyi keret is tudja segíteni például a, a, a hajókkal vagy az eszközök megvásárlásával kapcsolatban a halászokat. A parlament és a tanács közötti jogi vitát is megemlítette egyik kolléga. Nem talán csak megjegyzésem, egy megjegyzésem lenne. Valóban vitatárgya volt a tanácsban ez a kérdés, de nagyon örülök neki, hogy a teljes általános megközelítést fogadta el a tanács, és nem zárta ki a jogalapra vonatkozó pontokat sem. A bizottság eh, mindenképpen szeretné minél előbb befejezni az intézményközi munkacsapat munkáját. Tehát elnök asszony, minden érdekeltnek komolyan kell venni az ezzel kapcsolatos felelősségét, és együtt kell működnie egymással. Biztos vagyunk benne, hogy a még fennmaradó kérdéseket meg fogjuk tudni oldani. Köszönöm szépen a szót, köszönöm elnök asszony. Köszönöm, biztos úr. És most még egyszer Kadek úrnak a jelentéstevőnek adom meg a szót két percben. Merci, madame la présidente. Köszönöm, elnök asszony. Biztos úr, Kedves kollégák, köszönöm, a kiváló vita van mögöttünk. Mindenkinek köszöntel tartozom, aki részt vett a jelentés elkészítésében. Az árnyék előadóknak, a Halászati Bizottság szak titkárságának, a biztosnak és a lett természetesen. Nélkülük ugyanis nem jutottunk volna el idáig asszisztenseimnek is köszönöm. A kirakodásra, fogások kirakodására vonatkozó kötelezettséget át kell ültetni a gyakorlatba, hiszen az intézmények hitelessége forog kockán, illetve a halászati politika hatékonysága. A tagállamok együttműködésére van szükségünk, a tudós élet, e, emberek, e, a tudós sok véleményét is kértük, akár csak a halászati ágazatban dolgozókért. Persze nem lesz könnyű, ezt elmondták többen, én sem állítottam, hogy könnyű lesz, és valóban a szelektivitás az igazi megoldás erre a problémára. Köszönöm. Ha. Vielen Dank, Köszönöm szépen Kadek kollégának, ezáltal lezárjuk ezt a vitát, és holnap fogunk